Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul beszélek. Elnézést kérek a franciául beszélő barátaimtól, hiszen túl hosszú, hogyha franciául beszélek, egyszerűen angolul tömörebben tudom kifejezni magam. A 15 percen van arra, hogy az egész világot érintő 5 éves tervekről beszéljek. Ez nagyon bonyolult, éppen ezért Angolul beszélek, és persze nagyon jó kérdésekre számítok, a portfólióm nagyon sok szempontját felvetendő. És kezdem itt is, nagyon nehéz időket élünk meg, elnök úr. Bárhova is nézünk, Kubánban például három, Kubánban nézünk, vagy 3600 ember halt meg az ukrán válságban, ugyanennyi legalább az ebola, a, ebola járványban. Keletre délre, délkeletre nézünk, és aggasztó jeleket látunk, vagy lampedúzára gondolunk, ahol néhány napja voltam, vagy a globális kérdésekre, amelyek bár messze vannak, de mégis befolyásolják állampolgáraink életét. Úgy gondolom, hogy a kérdés, amelyet meg kell, fel kell tennünk, az az, amelyet az állampolgárok kérdeznek tőlünk. Mit tesz az Európai Unió ezen nehéz időben? hol állunk és hogyan biztosítjuk, hogy a nehéz időkben megfelelő szerepet játszunk. Megfelelő eszközökkel rendelkezünk, a Lisszaboni szerződés után rendelkezésünkre állnak ezek az eszközök, felállt a külügyi szolgálat, az elkövetkező öt évet arra kell fordítanunk, hogy a közös politikánkat, a közös jövőképünket és a közös stratégiánkat kidolgozzuk. Ez az első feladatom az elkövetkező öt évben, hogy egy igazi közös külpolitikát dolgozzak ki. Lehet, hogy sokak számára, lehet, hogy önök számára is naív eh, célnak tűnik, hiszen egyértelmű, hogy a tagállamok mindig megőrzik majd a közös kül- a külös biztonságpolitikát, és van, aki ezt mondja, hogy nincs szükség egy 29. közös tehát közös kül- és biztonságpolitikára. De ugyanakkor mindenki világon tudja, hogy a nehéz kihívásokkal, a nehéz korban nem tudunk elbánni, megbérkózni, hogyha felelősségünkkel és kötelességünknek nem közös erőfeszítéssel teszünk eleget. Közösen kell tehát fellépni, hosszú távú kitékintésre van szükség a krízisek megelőzése és a krízisek utáni időszak kezelése érdekében, hosszú távra kell tekintenünk, és globálisan kell gondolkodnunk. Ez a saját érdekünkben is áll. Nincsen egyetlen olyan belső prioritása az Európai Uniónak, melynek ne volna külügyi dimenziója, és vannak olyan dolgok, amelyeket ma egyetlen tagállam se tud egyedül megoldani. Ezért úgy gondolom, hogy saját érdekünkben is áll, hogy azt tegyük, amiről Juncker elnök júliusi parlamenti beszédében beszélt, jelesül, hogy az EU-ban rejlő potenciált felhasználjuk. Mire van szükségünk, hogy elérjük ezt a célt? Három dologra megítélésem szerint először is. Az ownership-re azonosulnunk kell, tehát minden tagállamban magunkénak kell éreznünk ezt a politikát, a közös jövőképet eh, kell kiépítenünk, eh, túl későn van akkor, amikor már konkrét szövegekre kerülnek az asztalra, vagy amikor konkrét krízisokra kell válaszolnunk. Nem, a helyzet elejétől kezdve meg kell osztanunk a jövőképünket, és ezért úgy kezdem mandátumomat, hogyha megerősítenek, hogy a 28 fővárost meglátogatom, először Lettországot, a következő soros elnökség fővárosát, és persze az Európa, a parlamentekkel is tárgyalni szeretnék, valamint a civil szervezetekkel, a think tankekkel, az agytöröztökkel, és a külügyi közösséggel, a Foreign Affairs Community-vel annak érdekében, hogy érzékenyítsem őket a közös ügy érdekében, és hogy feltérképezem, hogy milyen terveik vannak. Másodszorban együtt kell dolgoznunk. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogyha szolgálna, ha öt év múlva már nem osztanánk meg a világot rájuk és ránk, hanem az európai intézmények és a közpolgárok közösen miként gondolnának az Európai Unióra. Azaz tehát az intézmények összekapcsolásán szeretnék dolgozni, és tudom, hogy külön felelősség háró rám, hiszen különböző kalapokat hordok majd az elkövetkező öt évben, erről biztos beszélünk majd, de sok minden attól fog függeni, hogy hogyan tudom a legnagyobb politikai inputot, becsatolást adni annak érdekében, hogy struktúrák jól együttműködjenek. Hiszen nem kérhetem, hogy a struktúrak működjenek együtt, ha én nem működök együtt velük. Ezért úgy döntöttem, és be is jelentettem, hogy kinevezésem első napjától kezdve a Berlemon palotába eh, épületbe eh, költözünk be. Ez nem azt jelenti, ez azt jelenti, hogy az I ezt a minden uniós külügyi eh, fellépés központjába akarom tenni. Azaz a kabinetfőnököm a hettől, én pedig a kollégiumi üléseken, a bizottság kollégiumi ülésén is részt vesz. Ezzel is megmutatjuk, hogy a bizottság részének kép- képzeljük magunkat. Ezen felül pedig minden kül- bizottsági politika, amelynek külügyi kihatása van, egyeztetésre kell, hogy szoruljon, hiszen nincsen egyetlen portfólió sem, amelynek ne volna valamilyen kihatása a külügyi fellépésre és a külügyi politikákra. Különösen az energia, kereskedelem, a migráció, az éghajlatváltozás vagy a környezet portfóliókat említhetném, de egy sor mást is. Juncker elnökkel megegyeztünk abban is, hogy én koordinálom majd azt a csoportot, amely minden hónapban különböző formátumokban ül le és tárgyal, a napirendtől függően, és a csoport első ülését a bizottság megerősítése után e, munkahetének első hetén tartjuk, majd novemberben, hiszen jobban kell koordinálnunk a külső és a belső politikákat, hogyha előttünk álló nagy biztonsági kihívásokra tekintünk, láthatjuk, hogy milyen nagy koordinációra van szükség. Gondolj gondoljanak a terrorizmusra, gondoljanak a, a biztonság és védelmi politikára, vagy pedig a migrációs áramlatokra. Folyamatosan egyeztetnünk kell. Tehát, mint hogy említettem, a biztonság és védelmi politikát nem sok tapasztalatomat szereztem, de az olasz parlament védelmi szakbizottságában valamint a NATO parlamenti közgyűlésében is tag voltam, tehát erre mindenképpen építik, hiszen ez az egyik fő, a négy prioritás egyike, melyet a tanács júniusban elfogadott. Ezek ugye az szerződés 21. cikkeire hivatkoznak, a nemzetközi biztonság megerősítése, béke megerősítése és a krízisek elkerülése, fő célkitűzés. Tudom, hogy az egyik kalapom éppen a védelmi politika vezetőjének, illetve a védelmi ügynökség vezetőjének a kalapja, melyet viselni fogok. Együttműködök tehát um, a um, háttérintézményekkel és a védelmi tanácsokat is vezetem, majd a formális és informálisokat, és természetesen kapcsolatban maradok a honvédelmi szervezetekkel. Tudom, hogy számíthatok az Európai Parlamentre, és különös az önök szakbizottságára a tekintetben, hogy tapasztalatukra építhetek, és jövőképükkel gondolkozhatom én is. Nagy kihívást jelent ez mindkettőnk számára. Ugyanakkor azt remélem, hogy speciális kapcsolatot építhetek ki önökkel, nem csak azért, mert egy kötelezettségemnek kell eleget tennem, és ez egy formális kötelezettség nem, hanem azért, mert az én politikai érdekem és az önök politikai érdeke is, hogy az elkövetkező öt évben partneri szellemben dolgozunk együtt. Hogyha elérjük ezeket a célokat, akkor azt gondolom, hogy a felelősségeinkkel, a rendelkezésünkre álló felelősséggel is megfelelően tudunk bánni majd. Ez pedig azt jelenti számomra, hogy <clears throat> egyrészt törődjünk a világ ránk eső részével, nem csak a szomszédsággal, hanem egy kibővített szomszédsággal, a szomszédaink szomszédairól se feledkezünk meg. Kezdjük a Balkánnal és Törökországgal. Azt hiszem, hogy a bővítési politika a legjobb garancia hosszú távú átalakulás, a demokrácia, a stabilitás és a gazdasági fejlesztés érdekében. Lássuk a keletet. Nagyobb figyelmet kell majd a keletre fordítanunk az EU-nak különböző formákban. Egyrészt teljesen támogatni kell Ukrajnát, az intézményi reformokat, a politikai átalakulást, és a gazdasági és energia kihívások területén is támogatni kell őket. Moldovát és Grúziát is támogatni kell, főleg az elkövetkező hónapokban, Arméniával, Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Fehér Oroszországgal is együtt kell működnünk. Keleti szomszédunk Oroszország is. Középtávon segítenünk kell abban, hogy a Minszki megállapodás teljes egészében alkalmazásra kerüljön, teljes egészében, és hogy támogassuk az erőfeszítéseket abban, hogy igazi béke jöjjön létre keleti szomszédságunkban. Ugyanebben az ülős teremben egy hónappal ezelőtt a külügyi bizottság előtt megerősítettem, Oroszország jelenleg nem tűnik jó partnerünknek, de ennek ellenére Oroszország egy stratégiai ország a világban, és szomszédja Ukrajnának is, távolabbról nekünk és Éppen ezért mélyen elemeznünk kell az elkövetkező öt évben Oroszországhoz fűző kapcsolatainkat. Azt mondtam, nagy figyelmet kell fordítani keletre, de ugyanezt mondom a déli térségre is. A közel-kelet ben, a közelkeleti térségben az EU fontos donátor szerepet játszott, de most pedig fontos játékosa kell, hogy váljon, a PR-ből a playerré kell, hogy váljék, és eh, közösen kell fellépnünk annak érdekében, hogy az ISIS-t megállítsuk. Ez se nem állam, se nem az iszlámt képviseli, hanem egy hatalmas globális fenyegetés csupán. Nagyobb figyelmet kell fordítani Líbiára, hiszen fennáll a veszély annak, hogy ez lesz a következő dominó, és itt az EU számára, az ensz és a szomszédos országokkal nagy szerepet látok de ugyanakkor a sikertörténetekről sem szabad megfeledkeznünk, meg kell akadályoznunk, hogy a sikerekből a sikertelenség története váljék, és először Tunéziára, majd Marokkóra is gondolok ebben a kontextusban. Nagyon nagy munkát kell koncentrálnunk a déli térségen, és a déli térség déli szomszádaival, tehát a fekete-afrikai országokkal is foglalkoznunk kell, ne csak támogassuk őket, és olaszként meg kell említenem azt is, hogy az sarkvidéki térségre is koncentrálnunk kell. Itt most béke van, de biztosítanunk kell, hogy a béke fenn is maradjon. Azt mondtam tehát, hogy keletre és délre is koncentrálnunk kell, és a két cél nem mond egyet ellent másnak. A krízisek nem állnak sorba, nem várnak arra, hogy mi kezelni tudjuk őket, hanem egyszerre felütik a fejüket. Nekünk is késznek kell lennünk arra, hogy egyszerre közösen lépjünk fel, máskülönben nem lehetünk hatékonyak. Tudom, hogy ez nagyon nagy kihívást jelent, egyre nagyobb kihívást jelent, de ebben a nehéz helyzetben, nehéz időket élünk meg a világon, azt hiszem, hogy a kulcspartnereinkkel számolnunk kell, akik nem csak barátok, hanem olyanok, akikkel megbízható módon együtt működhetünk. Gondolok itt a transatlanti partneri kapcsolatra, amely eh, most stratégiai jelentőséggel bír, mint bármikor, a eh, biztonsági tekintetben is, és természetesen szorosan együtt szeretnék működni a NATO-i főtitkárával, gazdasági tekintetben is. Tudom, hogy a ttip el <clears throat> foglalkoznak, és biztos vagyok benne, hogy a TTIP-re is majd rákérdeznek, de azt kell, hogy mondjam, hogy a kereskedelem nem csak gazdasági eszköz, hanem stratégiai eszköz is, és persze globális kihívások területén is. A kulcspartnereink között Latin Amerikát is kiemelem, nem csak két stratégiai partnerünk okán, hanem azért is, mert a latin-amerikai és karib térség ben sok ország rendelkezik a stratégiai partnerségi lehetőséggel. Hatalmas potenciál rejlik ezekben az országokban, politika és gazdasági térségen is. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió politikailag is fontosnak tartsa az Latin Amerikáról pedig Ázsia fele megyek tovább. Itt a partnereinkkel, Kínával, Indiával, Japánnal, a Koreai Köztársasággal szorosan együtt kell működnünk, de ugyanakkor a regionális szervezetekkel, mondjuk az ASEAN-nal is együtt kell működnünk, és azon országokkal is, amelyeket esetleg nem tekintünk kulcspartnereknek, de amelyeknél politikai befektetésünk nagyon nagy hozammal járna. Ezen túl pedig más szervezetekkel is együtt kell működnünk, regionális és globális szervezetekkel. Először is az ENSZ-et kell kiemelnem, de a regionálisokat is meg kell említenem, amelyekkel a usa t például, az Európa Tanácsot, az Arab Államok Ligáját, a UFM-et, az Afrikai Uniót, hogy csak néhányat mondjak közös munka áll előttünk, hiszen közös kihívások tornyosulnak előttünk. Például az éghajlatváltozás, amely része a külügyi politikának, és része is kell, hogy maradjon a külügyi politikának. Az emberi jogok tekintetében is, ahol az európaiak speciális felelősséggel bírnak, hogy egy koherens ágendát, menetrendet dolgozzanak ki. Három fő területet emelek ki, de tudom, hogy ezekre visszatérhetek. A médiumok szabadsága, a nők joga és a vallásgyakorlás szabadság. Végül, de nem utolsó sorban Európában, és így zárom bevezető mondandomat, a 2015-ös fejlesztése célok, az ENSZ fejlesztési céljait sem szabad elfelejteni, az Európai Unió fontos szerepet játszhat ezen ágenda, ezen menetrend kialakításában, mely a fenntarthatóságról és az életminőségről szól, és amely a külügyi szolgálat és a belügyi politikák számára is fontos feladatokat róránk. Köszönöm a figyelmüket.